bennünket előkészített a az egységes piacra történő belépésre, és azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk. És együtt kell dolgoznunk a különböző intézményekkel való együttműködésben is. Köszönöm szépen! A magyar magyarázatokat most befejezzük, három óráig pedig fölfüggesztjük az ülést, háromkor folytatjuk. El señor presidente. Az elnök. Ay, Queridos colegas y querida colega. Köszönöm szépen.